Good afternoon, colleagues. Üdvözlök mindenkit, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a délutáni ülésünkön. Dita Haranzova vagyok, az Európai Parlament alelnöke vagyok, és a nemzeti parlamentekkel foglalkozom. A magam részéről tehát szeretettel üdvözlök mindenkit, és nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy a ma délutáni ülést elnökölhetem. Nagy örömmel üdvözlöm Gordon Meres urat társelnökként, aki a horvát parlament munkaügyekkel, nyugdíjakkal és szociális ügyekkel foglalkozó szakbizottságának elnöke. Mint ahogyan tudják, az ülés ezen részén most a, az inkluzív növekedéshez szükséges készségekkel foglalkozunk, illetve azzal a kérdéssel, hogy mit tanulhatunk egymás tapasztalataiból. A készségek, a megfelelő szaktudás és a munkaerőpiachoz való alkalmazkodás képessége már régóta az Európai Unió politikai prioritásai közé tartozik, és ezáltal az Európai Parlament prioritásai közé is. A legutóbbi jogalkotási ciklusban az Európai Parlament számos ellensfoglalást fogadott el ebben a témában, a 21. századhoz alkalmazkodó versenyképes munkaerőpiac, új készségekre vonatkozó agenda Európa számára, valamint az oktatás szerepének kiemeléséről beleértve az élethosszig tartó tanulást, a szakképzést és hasonlókat. Mint ahogyan tudjuk, az oktatás és a szakképzés a legtöbb esetben a tagállami illetékességbe tartozik, ezért elengedhetetlen, hogy az Európai Parlament és más európai intézmények figyelembe vegyék a tagállami parlamentek nézeteit is ebben a témában. Így tudjuk biztosítani azt, hogy az európai politikák kiegészítsék a tagállami cselekvési terveket, és így tudjuk biztosítani az önök számára a szükséges támogatást ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjanak a változó világhoz. Most megadnám társelnökömnek, már az úrnak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, Haranzovál elnök asszony, kedves kollégák! Üdvözlöm Önöket a különböző tagállamok parlamentjének képviselőjét, az Európai Parlament képviselőjét és Remélem, hogy ma gyümölcsöző egyeztetéseket tudunk tartani erről a nagyon fontos témáról. Minden bizonyal mindenki számára világos, hogy az inkluzív növekedés szempontjából a készségek és a képzés nagyon fontos témák. Most megadhatom az első hozzászólónak a szót. Az Európai Bizottság részéről Nikolás Schmidt úrnak adom meg a szót, aki szociális ügyekkel foglalkozik. Parancsoljon! Mrs. Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! és tisztelt elnök úr! Tisztelt képviselők! Fontosnak tartom azt, hogy beszéljünk arról, hogy az inkluzív növekedés csak úgy lehet megoldani a digitális átállás közepette, hogyha megvan a szükséges hozzáértés. Ez a mai ülésünk is egy nagyon fontos pillanatban történik, hogy hiszen a bizottság a mai nap során néhány fontos stratégiát fogadott el, digitális fejlődési stratégiát, egy fehér könyvet, ami a mesterséges intelligenciáról szól, és egy adatokról szóló dokumentumot. Úgyhogy ez a legkiválóbb időpont arra, hogy a szükséges készségek, a szükséges tudás, szaktudás kérdéséről beszéljünk, ez kell a digitális átálláshoz. Csak akkor működhet ez a dolog, hogyha az embereket felkészítjük a digitális forradalomra the right topic at the right... Úgyhogy kiváló témát választottak kiváló időpontban. A digitális átállással foglalkozunk tehát elég intenzíven. Szeretnénk a skills agendát is megerősíteni a, a bizottság munka idejének elején. Ez az európai szociális jogok pillérében az egyes számú prioritás. Az ezzel kapcsolatos szaktudással kapcsolatos hiányosságokat, problémákat meg kell oldani. Az európai felnőttek több mint 20%-ának nincs meg a szükséges szaktudása, a digitális készségeik hiányoznak, úgyhogy ezek hiányoznak. A munkahelyek több mint 90%-a valamilyen szintű digitális tudást feltételez, és ez igaz az egész társadalomra is. A kollaboratív gazdaság, az e-szolgáltatások, a robotika, ez mind-mind olyan munkajelőre van szükségük, ahol a digitális szaktudással rendelkeznek, ezekkel a készségekkel rendelkeznek. 2017-ben azt állapítottuk meg, hogy az EU lakosságának 43%-a nem rendelkezik megfelelő digitális szaktudással, és 17% semmilyen digitális hozzáértéssel nem rendelkezik. Természetesen ez a foglalkoztatási rátára is hatással van. 2002 és 2016 között 10%-kal csökkent azoknak az alkalmazhatósága, akik nem rendelkeznek ilyen szaktudással. De nem csak ez a probléma, a legalapvetőbb digitális tudással nem rendelkezők nem igazán tudnak majd a, a saját életükben boldogulni, tehát a mindennapokban gondot jelent ez a szolgáltatások, illetve egy, egy közel, közéleti ö, boldogulásnál. Ennek tehát társadalmi és gazdasági vetülete is van. Éppen ezért mindenképpen be kell fektetni abba, hogy ez megváltozzon, hogy ö, ö, versenyképesek le, lehessünk. A mesterséges intelligencia nulla százalékos szénfelhasználása a gazdaságban, ehhez az kell, hogy a gazdaság az összes ágazata aktiválódjon. Egyértelműen a, kimutatható az, hogy a munkavállalók fele esetében meg kell teremteni az elkövetkező 5 évben azt, hogy rendelkezzenek ezekkel a digitális készségekkel. Ez hatalmas változást jelent a KKV-k számára is, hiszen a KKV-kre is hatással van a digitális átállás. A KKV-k 79%-a azt nyilatkozta, hogy legalább alap szinten szükség van ilyen digitális szoktudásra vagy készségekre, és ha nem, akkor ennek egyértelműen pénzügyi költsége vagy ára van hozadéka van, úgyhogy látható, hogy nagy a tét. Az emberek most már nem nyugdíjas állásokban dolgoznak, hanem nagyon sokszor kell munkahelyet váltani, vagy akár foglalkozást is váltani. Ez azt jelenti, hogy nagyon nagy a mobilitás a munkaerőpiacon az EU-ban. És hogy a mobilitás lehetőség legyen mindenkinek, ahhoz az kell, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, és a biztonság pedig azt jelenti, hogy, az, hogy a különböző átalakulásoknál, változásoknál megfelelő segítséget kell kapniuk. Egyrészt megfelelő készségekkel kell őket felruházni, másrészt pedig fontos, hogy a jövedelmük is biztos legyen, illetve szüksége van ezeknek az embereknek tanácsadásra, útmutatásra. Könnyű azt mondani valakinek, hogy ahhoz, hogy új munkahelyed legyen, mi újabb készségeket kell szerezned, ezt könnyű mondani, de azért útmutatásra tanácsadra is szükség van. Ennek érdekében a Skills Agendát mindenképpen meg kell erősíteni. Ez azt jelenti, hogy a az összes érintett fél kollektív felelősségét, az kollektív felelősség tudatát kell megerősíteni. A Skills Agenda európai szintű vállalkozás, Természetesen együtt kell működnünk a tagállamokkal, a vállalatokkal, illetve a különböző szociális partnerekkel. Ezzel kapcsolatban az Európai Bizottság egy anyagot el fog majd fogadni márciusban. A Skills Update Agenda, illetve a frissített Skills Agendának három fontos célkitűzése van. Egy, átképzés, továbbképzés. Kettő, a vállalkozások támogatását kér, kérjük az átképzéshez és továbbképzéshez. Ez persze pénzügyi támogatást is jelent, és a harmadik pedig ahhoz, hogy sikeresek legyünk, meg kell tennünk az, hogy a vált, meg, meg is kell valósítani a változást. Ez azt jelenti, hogy az emberek gondolkodásmódját is meg kell változtatni, tehát meg kell mutatni az embereknek azt, hogy a továbbképzés, az átképzés nem kényszer, hanem ez egy lehetőség. Változnak a munkakörülmények, a munkaerőpiac, az állások is változnak. Tehát jó lehetőség lehet az embereknek az, hogyha munkát változtatnak. Tehát elképzelhető, hogy az új munkájuk könnyebb lesz, egyszerűbb lesz, mint a jelenlegi. Márciusban tanácsajelása is teszünk majd egy javaslatot a szakképzésre vonatkozóan, úgy, hogy ezt a digitális és a zöld átálláshoz fogjuk majd, ezzel fogjuk majd harmonizálni. Az Erasmus finanszírozása is megnövekszik majd, illetve az élethosszig tartó tanulásnak is plusz támogatást adunk majd. A lényeg az, hogy kiálljunk a szakképzés mellett. Természetesen arra van szükség, hogy a munkaerőpiac megtalálja azokat az embereket, akire szüksége van, tehát pontosan tudunk, hogy a jövőben milyen munkaerő helyekre van szükség, illetve milyen szaktudásra van szükség, és ezt fel kell térképezni egész Európában. Mindenki számára fontos a túlképzés, tehát mindenki érintett ebben olyan és azt gondolom, hogy a képzés az egyrészt egy élettapasztalat is, sajnálatos módon az önkéntes munkavállalással, vagy az önkéntességgel kapcsolatos élettapasztalatot nem értékeljük eléggé, illetve ezt a munkahelyik nem értékelik eléggé. Arra kell kérni, arra kell ösztönözni tehát az embereket, Arra kell tehát ösztönözni az embereket, hogy ilyen önkéntes képzésekben vegyenek részt, és természetesen erre támogatásra van szükség. Európai alapok is van, európai alapok is vannak erre, van néhány jó példa, vannak olyan országok, ahol ez már létezik, ahol a szakképzési politikát megpróbálják fejleszteni, illetve van az Európai Szociális Alap segítségével vannak olyan tagállamok, amelyek radikális reformokon mentek keresztül, ahol tehát például a szakképzést alapvetően megváltoztatták. Még egy utolsó gondolat, minden szinten aktívnak kell lennünk, európai szinten is természetesen, de tagállami és egyéb szinteken is. A bizottság szívesen segít a tagállamoknak abban, hogy koncentrált legyen ez a beruházás, illetve megfelelő szakképzési stratégiát dolgozzanak ki a tagállamok. Várom ezt a mai eszmecserét, és remélem, hogy ez az üzenet eljut önökhöz, az önök parlamentjeihez, mert valójában a tagállamok feladata az, hogy a skills stratégia sikeres legyen. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Schmidt, for your contribution. Köszönjük szépen Schmidt úrnak az elmondottakat. Nagyon örülök, hogy tegnap is és ma is itt van, itt volt velünk. Köszönöm még egyszer az elmondottakat. Most egy finn hölgynek adok szót, hogy tartsa meg bevezető előadását. Mirja Killanáról van szó, aki a finn parlament szakbizottságának alelnöke, parancsoljon Kilonen asszony. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Először is szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy megszervezték ezt a mai találkozót. Nagyon nagy örömmel osztom meg önökkel a finn tapasztalatokat, remélhetőleg ez egy jó kiinduló pont lesz az önök számára a további egyeztetésekhez. Valóban a negyedik ipari forradalom kellős közepén találjuk magunkat. Egy olyan forradalom ez, amelynek egyik fő jellemzője a digitalizáció, a másik a globalizáció térnyerése, valamint a zöld politikák kialakítása, amelyekre azért van szükség, hogy kezelni tudjuk az éghajlatváltozást és csökkentsük annak hatásait. A digitalizáció révén az életünk könnyebbé válik, újfajta munkahelyeket teremthetünk az élet legkülönbözőbb területein, így az oktatás területén is. Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy a világ rengeteg lehetőséget rejt, még a legkisebb vállalkozások is szolgáltatásokat nyújthatnak, árukat árusíthatnak, és az egész piacra, az egész világ a piacuk. Ez azonban azt is jelenti, hogy az úgynevezett hagyományos munkahelyek eltűnnek, és sokak esetében fenyeget az a veszély, hogy elveszítik az eddigi munkájukat, és munkanélküliek lesznek. Hogy a változásokból kiprofitálhat, nagymértékben függ attól, hogy a, oktatási és képzési rendszerek mennyire tudnak segíteni az embereknek abban, hogy a karrierjük során megfelelő készségeket sajátítsanak el. Körül kell néznünk, mi történik a szolgáltatási ágazatban, az energetikában, a közlekedésben, és így tovább. Meg kell néznünk, hogy Min kell változtatni az oktatási rendszereinkben? Lesznek munkahelyek, de milyen fajta munkahelyek lesznek ezek? Az oktatási rendszereink vajon elég rugalmasak-e, elég nyitottak? Készen állnak-e a cselekvésre? Mi politikusokként készen állunk-e a cselekvésre? Ezek a legfontosabb kérdések. Remélem, hogy sikerült a finn parlament 2018-as 2018-tól 2037-ig terjedő stratégiáját elolvasniuk, ugyanis itt azonosítottuk a 100 legígéretesebb technológiát és 200 új szakmát is körülírtunk. Ez a jelentés azt mutatja, hogy ha okosan bánunk az oktatási rendszereinkkel, akkor sokkal több lesz az új lehetőség, az új esély, mint az, amit elveszítünk a változó világban. Mint mindig, a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogy a tanulmányok elkészülnek, sokkal gyorsabban fejlődnek, mint ahogy mi politikusok dolgozunk. Mire elkészült a tanulmány, a dolgok már változtak. Évről évre változnak a körülmények, a tanulmányok, a kutatások nagyon gyorsan elavulnak. Ez azt jelenti, hogy a politikusoknak bátornak kell lenniük, hogy a jövőbe tekintsenek, és olyan megoldásokat találjanak, amelyekkel választ adhatunk a világ és a munkaerőpiac szükségleteire. Amikor valamilyen újdonsággal találkozunk, akkor általában a legnehezebb az, hogy megváltoztassuk a saját gondolkodásunkat. Politikusként azt kell mondanom, hogy ami számunkra, politikusok számára pontosan ez a legnehezebb, hogy megváltoztassuk a gondolkodásunkat. Mindig így, így csináltuk ezt a dolgot, miért kell ezen változtatni, merül fel bennünk a kérdés. Tehát mind kell változtatni, és mit kell tenni Finnországban. több rövid, személyre szabott kurzusra van szükség, amelyek a felnőtteken segíthetnek, akik nem rendelkeznek megfelelő készségekkel, de fontosak ezek olyan régiókban is, ahol egy technológiai forradalom zajlik. Több képzésre van szükség a férfiak, nők számára, azon munkavállalók számára, akiknek új készségekre kell szert tenniük. Meg kell változtatnunk az ösztönző rendszert, amely az oktatás fizetési rendszer intelligens használatára vonatkozik. És emellett olyan új rendszerre van szükség, amely jó eredményeket hoz a munkaerőpiacon, mert az önmagában nyilván nem elegendő, hogy valamiféle képzést biztosítsunk az emberek számára csak azért, hogy valamilyen képzésben részt vegyenek. Ez nem önmagában való cél. Egy erős mechanizmusra van szükség, hogy anticipálni tudjuk, hogy a, a politikai döntéshozatalban milyen készségekre lesz szükség. Tudnunk kell azt, hogy pontosan milyen változásokra lesz szükség, mit kell tennünk. Nyilván szükség van jövőbe tekintő megközelítésre, szükség van egy egy ablakos megközelítésre, könnyű hozzáférésre és jobb információs rendszerre a munkaerőpiacon. Például egy online információs portál a képzésekkel kapcsolatosan, ahol az emberek hozzáférnek az összes információhoz, aztán nagyon fontos, hogy a jobb irányítás, a jobb menedzsment is megvalósuljon, mégpedig minden szinten. Fontos, hogy a vezetők is jövőképes tudással rendelkezhetnek, rendelkezzenek, Nagyon fontos, hogy a politikai döntéshozók, a civil szervezetek esetében is cselekedjünk. Fontos, hogy már a fiatalok körében megerősítsük a társadalom inkluzív jellegét. A kormány nemrégiben bejelentette, hogy megváltoztatja Finnországban az iskola kötelezettségi kor, korhatárt annak érdekében, hogy a marginalizált csoportoknak kedvezzen. Emellett szabad hozzáférést kapnának a középiskolai képzéshez és a szakképzéshez is, ingyenes tankönyvekhez férnének hozzá, és így tovább, ez sok család helyzetét megkönnyíteni. Emellett segítene az oktatáshoz kapcsolódó egyenlőtlenségek kezelésében is. Úgy hiszem, ez egy megfelelő pillanat hogy befejezzem az előadásomat. Remélem, hogy ez egy jó, konstruktív egyeztetés lesz, egy jó egyes, eszmecserét tudunk lefolytatni, és hogy tényleg tudunk tanulni egymástól. Hiszen semmi szükség arra, hogy mindenki elkövesse ugyanazokat a hibákat, fontos, hogy mindig megtaláljuk, azonosítsuk a sikertörténeteket, és átültessük azoknak legalább az egyes elemeit a mi mindennapi életünkbe. A jövő itt van a küszöbön, az alapvető készségekre és az alapvető tudásra nyilván továbbra is szükség lesz, és minden változást túlélhetünk, hogyha készen állunk arra, hogy a jövőbe tekintsünk és bölcsen tekintsünk, cselekedjünk együtt itt Európában és a tagállamokban is. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen, Kilenen asszony. A harmadik hozzászólónk Ante Babics úr, a horvát parlament részéről. A munkaügyi rendszerrel foglalkozó és szociális partneri kapcsolatokkal foglalkozó szakbizottság tagja parancsolja. Maras. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm Maras úr, Harancova asszony, alelnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, hölgyem és uraim! Ha, meg, ha megengedik, akkor most horvátul folytatom. Nagy öröm és megtiszteltetés, hogy szólhatok ma önökhöz, és szólhatok néhány szót egy nagyon fontos kérdésről, nevezetesen arról, hogy milyen készségekre és milyen munkahelyekre lesz szükség ahhoz, hogy a, az európai gazdaság fenntartható fejlődését biztosítsuk a mai időkben, amikor nagyon nagy kihívásokkal nézünk szembe. A technológiai fejlődés, a globalizáció, a demográfiai változások, a társadalmak előregedése nagyon nagy változásokat hoz magával a társadalomban és külön a munkaerőpiacon is. Az új korszak azt jelenti, hogy új technológiákkal szembesülünk, új tendenciákkal, itt van az internet, a robotika, a virtuális valóság, vagy a mesterséges intelligencia is. Ezzel alapjaiban változik meg a világunk, és az, ahogyan együttműködünk egymással, megváltozik a, megváltoznak a munkakörülmények, a társadalmi körülmények, megváltozik a ö, magánszféra és az állami szféra egyaránt. Horvátországban is azt tapasztaljuk, de egész Európában is, hogy egyre nagyobb a szükség a szakképzett munkaerőre. A formális képzésen túl a modern munkaerőpiac további készségeket tesz szükségessé, általános műveltség, digitális készségek és nagyon specifikus ö, szakismeretekről, szakismeretekre is szükség van, erről Schmidt úr is beszélt. Csak is a versenyképes innovatív munkaerő tudja előmozdítani manapság a gazdasági növekedést és az innovációt. Ezért elengedhetetlen, hogy beruházzunk a minőségi oktatásba és szakképzésbe, nagyon fontos ebből a szempontból az élethosszig tartó tanulás, valamint a pályaorientáció kérdése is, így tudunk válaszolni a jelenleg és a jövőbeni kihívásokra. Az első lépés az oktatási rendszer munkaerőpiaci szükségletekhez való hozzáigazításában az, hogy megnézzük, melyek azok a területek, amelyek a legjobban fejlődni fognak a jövőben, erről beszélt a finn kolléganő is az imént. Ebből a szempontból nagyon fontos az oktatási rendszer és a munkaerőpiac partneri kapcsolata, valamint a szoros együttműködés a szociális partnerek és munkaadók, valamint a különböző politikai döntéshozók között. Ezen túlmenően a gazdasági növekedés kontextusában a nagyobb alkalmazkodás és a kihívásokra megtalálandó megoldások érdekében nagyon fontos, hogy gyorsan tudjunk alkalmazkodni a készségek területén és az új kihívásokhoz, az új követelményekhez, ez elősegíti a versenyképességet és a munkaerőpiac alakulását is. Horvátországban az élethosszig tartó tanul, tanulás és a pályaorientációval foglalkozó területek széttöredezettek voltak, felismertük, hogy nem elégséges a koordináció az oktatási rendszerben és a szakképzési rendszerben az egyes szereplők között. Ezért létrehoztunk egy fórumot, amely az élethosszig tartó tanulással és a pályaorientációval foglalkozik. Ez magában foglalja a különböző állami szerveket, a minisztériumokat, a szociális partnereket, a kamarákat, a szakszervezeteket, és mindazokat a szereplőket, akik például az oktatási rendszert képviselik. Az élethosszígtartó tanulás és a pályaorientáció nagyon fontos részét képezi a szociális politikának és a munkaerőpiac alakításának is. Nagyon örülök, hogy ezt a fórumot elismerték, mint egyfajta követendő példát is. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy erőfeszítéseket tegyünk a fenntartható és jó minőségű munkahelyek kialakítása szempontjából, segíteni kell a vállalkozásokat, és be kell fektetni a készségek elsajátításában. mind a fiatalok, mind a munkaerőpiacon már jelenlévők esetében, így tudunk megfelelően reagálni a gyorsan bekövetkező társadalmi változásokra. Felhívnám a figyelmet a demográfiai változásra. Európa szinte összes országában egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az idősebb munkavállalók a változások miatt. Nagyon fontos, hogy az ő készségeiket is fejlesszük, és lehetőségeket kell biztosítani a munkaadók számára, hogy megtartsák ezeket a munkavállalókat a munkaerőpiacon, valamint fontos lehet például őket mentorokként tekinteni a fiatalabb munkavállalók szempontjából. Ezen a területen sajnos még nem elég, elégségesek a tapasztalatok. Horvátországban próbálkozunk azzal, hogy a már nyugdíjba ment, vagy nyugdíjba menő munkavállalók folytathassák a tevékenységüket a munkaerőpiacon, akár mentorokként. Nagyon fontos az úgynevezett upskilling és reskilling, nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a folyamatban résztvevő összes szereplő szempontjából ez felelősséget jelent, mint a munkaadó, mint az állami szféra, mint pedig a munkavállalók szempontjából, erről beszélt Schmidt biztos úr is. Szeretném hangsúlyozni, hogy az oktatási rendszer átalakításában és a megfelelő szakképesítések kialakításában nagyon nagy szerepe van az állami szektornak, az állami szférának. Ebből a szempontból a horvát soros elnökség üdvözli az Európai Bizottság kezdeményezését az európai készségekre vonatkozó agendár szempontjából, valamint az ifjúsági garancia megerősítését illetően is. Nagyon fontos, hogy minden nemzedék tagjai számára lehetővé tegyük, hogy megfelelő készségekkel és tudással rendelkezzenek. Szeretném hangsúlyozni, hogy Horvátország számára, amely az Európai Unió legifjabb tagállama, nagyon fontosak az olyan kezdeményezések, mint például az ifjúsági garancia. Ez elősegíti azt, hogy megfelelő szakpolitikát alakítsunk ki az érintett közösségek számára. Azzal szeretném befejezni mondandómat, hogy ebben a kontextusban elengedhetetlen minden tagállam számára, hogy megfelelő eszközöket alakítsunk ki a jövő munkaerőpiacához való alkalmazkodás, a készségek elsajátítása szempontjából, a megfelelő kompetenciák elsajátítása szempontjából Európában mindenki, a fiatalok és az idősebbek is hozzá kell, hogy férjenek egy korszerű és jövőorientált rendszerhez, így javítva a lehetőségeink Ken, azt illetően, hogy megfelelő munkahelyhez férjenek hozzá. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Babics úr az előadását. Az utolsó hozzászólunk, előadónk Claudia Müller asszony a német parlamenttől, a Gazdaság és Energetikai Bizottság tagja. Parancsolja Müller asszony. Thank you, Mr. Chair. Madam Vice President, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr, Tisztelt Alelnök asszony, köszönöm szépen a lehetőséget, de hogy egészen egyértelműen tudjam elmondani, amit szeretnék, németül fog beszélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, engedjék meg, hogy egy előzetes megjegyzéssel kezdjem hozzászólásomat. Amikor az újraegyesítésre sor került, akkor nagyon sok ember életében a volt keleti tartományokban egy hirtelen törés következett be nem csak a társadalmi, hanem a szakmai továbbképzési helyzetre is gondolni kell. Nagyon sok olyan szakma volt, ami már nem, vált, nem volt keresett, nem volt rá szükség. Hirtelen nagyon sok e, embernek e, egy szakmai újraorientációra, illetőleg továbbképzésre lett volna, vagy volt szüksége. Sajnos ezt az ugrást az új korba nem sikerült mindenkinek abszolválnia. Azok a változások, e, amelyek most a küszöbön állnak, ezek azért nem egyik napról a másikra jöttek beszélgettek. A klímaválság, a digitalizálás és a tegnap elhangzott a demográfiai átalakulás már bizonyos előzményekkel rendelkezik. Benne vagyunk most már a változásban, nekünk a képzési, szakmai képzési, felsőoktatási, továbbképzési rendszerünket ki kell igazítanunk. Németországban továbbra is nagyon nagy különbség van abban, hogy mit gondolnak az emberek a továbbképzésről nagyon sok továbbképzési intézkedésre a vállalatoknál kerül sor, és ezeket általában a munkáltató határozza meg és finanszírozza. Itt is nagyon nagy különbségek vannak. Nagy vállalatok esetében természetesen sokkal egyszerűbb ilyen továbbképzést tartani és finanszírozni, és náluk nehezebb helyzetben vannak a kis és középvállalkozások, ahogy Schmidt úr mondta. Ők sokszor nincsenek abban a helyzetben, hogy megfelelő munkaalóli mentességet biztosítsanak a munkavállalók és finanszírozzák a továbbképzést. Ugyanakkor az emberek képzettségének eh, nagyon nagy hatása van arra, hogy mennyiben vesz részt továbbképzésben az ember. Felsőoktatásban tanultak 68%-a vesz részt továbbképzésben, míg egy szakmai képzettsége rendelkező ember eh, általában csak 46%-ban, illetőleg a szakképesítés nélküliek csak 34%-ban vesznek részt valamifajta továbbképzésben. Ha el akarjuk érni ezeket a csoportokat is, akkor a jelenlegi intézkedések egyelőre elégtelenek. Még egy rövid megjegyzés. Németországban az oktatás nem nemzeti szintű, tehát nem szövetségi, állami szintű, hanem tartományi szintű feladat, hatáskör, ezért különböző eh, iskolatípusok vannak, különböző tananyagok, különböző finanszírozás is, nagyon sok helyen nem eh, ingyenes az oktatás, nagyon nagy a különbség a finanszírozásban, és vannak olyan oktatási rendszerek, ahol kombinálják egymással az iskolai képzést, az iskolapadot és eh, a vállalati szakmai gyakorlatot egy kettős ilyen duális képzés keretében. nagyon gyakran az ezért fizetett ösztöndi is kevesebb, mint amit egy képzettség nélküli szakmányt fizetnek. Hogyan tudjuk megteremteni azokat az ösztönzőket tehát, merül fel a kérdés, annak érdekében az emberek a továbbképzés mellett döntsenek. A Bundestagban legutóbb határoztuk el az oktatás finanszírozási rendszer támogatását nálunk. Van egyfajta, van egyfajta diák hitelrendszer, bafögnek hívják, ebből finanszírozzuk a szakmai képzést, a felsőoktatást és a továbbképzést is jó lenne, hogy ezen a területen több történne Németországban, és nagyobb anyagi kompenzációt kaphatnának azok, akik továbbképzésben vesznek részt, és ezáltal fedezve lenne a létfennmaradó létfenntartási eh, költségük, és gyakorlatilag a létfenntartásnak a szükségessége nem jelenteni akadályát eh, a továbbképzésnek. itt a egyablakos ügyintézésnek az ötlete merült föl. Ezt nagyon jónak tartjuk, mi is beszélünk erről Németországban. Azok számára, akik jelenleg munkanélküliek, gyakorlatilag nem létezik ilyen. Jó lenne, hogyha a munkaügyi hivatalok nem csak munkaközvetítéssel vagy állásközvetítéssel foglalkoznak, hanem adott esetben a továbbképzési feladatokkal is azok számára biztosíthatnának továbbképzési ajánlatot, akik jelenleg nem rendelkeznek munkahelyel. A kérdés tehát az, hogy hogyan lehetne a munkanélkülieknek a már meglévő szaképesítését továbbfejleszteni, ebben segíthetnének, és nem lenne <clears throat> nem lenne az stigmatizálva, aki nem munkát keres, hanem továbbképzést keresve megy a munkaügyi hivatalba. Aztán jó lenne, hogyha a munkáltatók mentesítenék a munkavállalókat a továbbképzési intézkedések keretében a munkavégzés alól. Ez a nagyvállalatok esetében egyszerűbb, a kisvállalkozások esetében nehéz erre kompenzációt találni nekik, és természetesen a munkáltatónak valami fajta előnyt, előnyel is kell rendelkeznie, Eh, abból, hogy továbbképzés biztosít a munkavállalónak. Hogyha beszélünk ezekről a pontokról, eh, és erről is szó volt már, akkor szót kell ejtenünk magukról, a különböző szakmákról, szakképesítésekről. Az, amit oktatunk, amit az iskolákban tanulhatunk, az valóban aktuális, naprakész tudás-e még. Szükséges, hogy a különböző eh, szakmai profilokat rendszeresen hozzáigazítsuk a valós kihívásokhoz, és ezért tartottam nagyon jónak, hogy a finn kolléga beszélt röviden a befogadás, az inklúzió témájáról is, a továbbképzés esetében. Ki kell nyitnunk az emberek szemét, és a klasszikus munkáltató, munkavállaló felosztásból, szemszögből ki kell léptetnünk mindenkit, hogy lássák a továbbképzés előnyeit. Minden panel szól arról, hogy a nőkre is rá kell irányítani ezen a területen a figyelmünket, hiszen nagyon sok olyan terület van, nagyon sok olyan szakma, ahol igaz az, hogy amíg eh, bizonyos támogatások, eh, finanszírozás esetében figyelmen kívül hagyjuk eh, az embereknek a felét, addig nem fogjuk tudni a szakember hiányt hatékonyan megoldani. Ma délelőtti szó volt arról, hogy most kell megtennünk a lépéseket annak érdekében, hogy az emberek teljességét, a teljes társadalmat magunkkal tudjuk vinni ezen az úton, hogyha ezt nem vagyunk képesek megtenni, akkor egyre nagyobb problémáink lesznek, hiszen elfordulnak tőlünk az emberek, hogyha egy megváltozott, egy új, egy digitalizált világban nem látják az emberek az esélyeiket, a továbbképzésre, a felsőoktatási képzésre, a szakképzésre, akkor nehéz lesz őket ennek a fontosságáról meggyőzni. Köszönöm szépen. Thank you. Uh... Köszönöm szépen, Müller asszony. Most következik a délutáni ülés második része, meg fogjuk hallgatni a tagállami parlamenti képviselők és az európai parlamenti képviselők véleményét. Harancova asszony, kérem, hogy vezényelje le a továbbiakat. Parancsoljon. Köszönöm szépen, Marasz úr. Először is előadóinknak szeretnék köszönetet mondani. Köszönöm ezeket a bevezető észrevételeket, megjegyzéseket. Nagyon gondolatébresztő volt az, amit mondtak. Hogyan lehet szóra jelentkezni? Lehet kék kártyát használni, avagy valamilyen módon juttassák tudatunkra, hogy hozzá szeretnének szólni. Próbálom elérni azt, hogy mindenki szót kapjon, de mindenkit kérek arra, hogy maximum két percben szóljon hozzá. Az első feliratkozott Petri úr Németországból. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Németország egy olyan részéről érkezem, Szár landból, Szár földről, ahol már gyakorlatilag 50 éve egy ipari átalakuláson megyünk keresztül, szenvedjük ezt el. Ez gyakorlatilag több generáció számára egy folyamatos feladat, hogy változtasson a szakmai orientációján, tovább képezze magás, mégis ahogy Müller asszony is elmondta, nem sokkal jobbak a számok nálunk sem. És valóban különbség van a nemek között is. Ezt végső soron akkor is láthatjuk, hogyha megnézzük, hogy a nők és a férfiak milyen uh, nyugdíjban részesülnek a munka világából kilépve hatások ellentételezéseképpen jó eszköz lehet a élethosszig tartó tanulás, elhangzott, azonban, hogy nagyon átalakul a munka világa, és nehézé teszi ezt a élethosszig tartó tanulást, és hogyha például egy bányászati iparág által érintett területről jönnek, vagy az acélipar által érintett területről, akkor tudják, hogy ott a szakmai képzésnek nagyon fontos szerepe lehet. Úgyhogy az én szemszögömből szükséges az, hogy a munkáltatók érdekeit helyezzük az előtérbe, és a, a, így elérjük azt, hogy megfelelő képzési ajánlatot kapjanak az ő munkavállalóik. A kollektív szerződésekben Franciaországban rögzítik is, hogy milyen, milyen, milyen fajta továbbképzési igényről van szó, és itt hangsúlyozom, hogy itt igényről beszélnek a munkáltatók részéről. Németországban rövid idővel ezelőtt a Szociáldemokrata Párt, az én pártom egy javaslat állt elő, eh, amely azt mondta, hogy az embereknek eh, lehet egy jogigényük is a továbbképzésre, az élethosszig tartó tanulásra, hogyha és e- ennek keretében, hogyha meg kell szakítania valakinek a munkavégzést, akkor akár 12 nap szabadságot is kaphatna a továbbképzésre. Fontos, hogy e, a munkáltatók e körben is e, eleget tegyenek a szociális felelősségvállalásnak a munkavállalóikkal szemben, és az állam feladata itt ennek a keretfeltételeit, a megfelelő modelleket megteremteni ehhez, amelyek aztán lehetővé teszik a munkáltatók munkavállalók számára, hogy adekvát és egyéni, és adott esetben a nemek közötti egyenlőségre is eh, figyelemmel levő továbbképzésben részt venni. El tudnám képzelni azt is, hogy itt európai szinten is egyfajta eszmecsere eh, történjen, hogy milyen európai keretet lehetne kialakítani orientációképpen, hogy a nemzeti jogalkotók eh, ne, hogy ne önállóan kelljen, hogy kitalálják itt a szükséges intézkedéseket, adott esetben a bizottság részéről erről is kaphatnánk útmutatást egy ilyen keret eh, formájában. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen, Petri úr. Starovics kolléga következik Szlovéniából. Hvala za besedo. bom v... Köszönöm szépen. V jeziku, fogok beszélni. A szlovén nyelvet két millió ember beszéli, úgyhogy most ezt megosztanám önökkel. Az Európai Bizottság egyik prioritása az, hogy a szociális jogok kartájának nagyobb jelentőséget tulajdonítson. Ez azt jelenti, hogy, igaz, hogy Európa igazságosabb lesz majd, és nagyobb kohézióra törekszünk. Örülök annak, hogy a szociális dimenzió jobban meg fog nyilvánulni a különböző gazdasági rendszerekbe. abban reménykedem, hogy ezáltal zöldebbek és fenntarthatóbbak leszünk majd. Az OECD-nek is fontos szerepe van, új gazdasági megközelítésre van szükség ott is. Egyértelműen ez jelenti majd a gazdasági növekedés kulcsát. Új megközelítésre van szükség, új innovációra, új definíciókra, új modellekre. Így hozhatunk létre olyan szakpolitikákat, amely az emberek jólétére koncentrál. Ide tartozik például az intelligens adatstratégia, avagy az inkluzív növekedésre vonatkozó stratégia. Hadd mondjam el még azt, hogy Szlovénia aktívan részt vesz ebben a projektben, illetve társ elnöke a program baráti körének. Szlovéniában még tart a gazdasági növekedés, de munkaerőhiányunk van, és nincs meg sajnos a munkaerő piacon a megfelelő szaktudás. Ez azt jelenti, hogy hiányosságaink vannak. Miért van ez így? Azért, mert a múltban Szlovénia kizárólag a piacra koncentrált, azt, gondoljuk, hogy a, azt gondoltuk, hogy a piac megoldás minden problémára, de sajnos ez nem a helyes megközelítés. Amikor a 90-es években én a miniszterelnöknek új megközelítést javasoltam, akkor ő erre azt reagálta, hogy nincs szükség ilyen új megközelítésre. Én azt gondolom, hogy a társadalomba kell beruháznunk, illetve abban, hogy hogyan működjön a társadalom és az intézmények. A megfelelő megoldásokat kell megtalálni, amelyek hatékonyabbak, és Remélem, hogy ettől hatékonyabb lesz a társadalmi struktúra, illetve az egész Európai Unió fellépése is. Remélem, hogy az oktatásban is meg tudjuk valósítani ezt a hatékonyságnőt. Thank you very much, uh, Mr. Starovic. Köszönöm szépen Starovic úrnak, most pedig a következő Hozzászóló a listámon, Krecu asszony Romániából parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves barátaim, nagyon fontosnak tartom, hogy tanuljunk egymás tapasztalataiból, de tartok tőle, hogy egy történelem, a történelem olyan pontjához érkeztünk, amikor senkinek nincsenek még számottevő tapasztalatai az új körülményekkel kapcsolatosan. A negyedik az ipar 4.0 nagyon nagy változásokat hoz, az, az üzleti ágazat nem igazán foglalkozik a szociális ügyekkel, a nyugdíjrendszerrel és hasonló kérdésekkel, vagy például a költségvetési forrásokkal, az oktatással, a magánszféra védelmével. Ezek egyébként is a még kötelezettségeink közé tartoznak, ezzel nekünk kell foglalkoznunk. Emellett az Európai Uniónak nincs úgynevezett digitális szuverenitása, akik a szervereket ellenőrzik a szervere, akiknek a kezében vannak a szerverek, az ő kezükben lehet a mi elménk is, és befolyásolhatják, ahogyan döntünk. Ezt láthattuk a legutóbbi időszakban a különböző népszavazások esetében, vagy választások esetében. Aztán a szociális biztonsági rendszerek amiket azzal a feltétellel hoztuk létre annak idején, hogy mindenkinek van egy nyugdíjas állása, hogy az intézmények be tudják szedni az adókat, és hogy a tőke a határokon belül marad, de a digitális valóság egészen új körülményeket teremt, tehát új innovatív eszközökre van szükség, és globális szabályokra és adókra lesz szükség. Hiszen a valóságban lassan eltűnnek a határok. Valamilyen módon be kell tartatni ezeket az új szabályokat, és szükség van a megfelelő politikai szándékra is, amely még hiányzik. És nincsenek meg a megfelelő kapacitások sem ennek megvalósításához. Szem előtt kell tartani azt, hogy nem mindig hatékony eszköz a kontroll. De kezdhetnénk például azzal, hogy helyzetbe hozzuk az embereket. Már nagyon sokszor elhangzott ma itt az oktatás szó, de tényleg nagyon fontos ez, nem csak a fiatalok, nem csak a gyerekek számára. Szükség van az élethosszig tartó tanulásra, hogy ellenálljunk a negatív hatásoknak, hogy alkalmazkodjunk, hogy új munkahelyeket tudjunk betölteni, és hogy függetlenek legyünk. Ez a politikailag leghatékonyabb intézkedés. De ehhez az intézkedéshez Szükség van arra is, hogy megváltoztassuk a prioritásainkat, amikor a költségvetést nézzük és a kiadásokat. Ma kell ezt meglépni, nem majd 10 vagy 20 év múlva. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. A következő hozzászóló a listám szerint Makár asszony Horvátországból parancsoljon. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Üdvözlöm a kedves kollégákat itt a teremben. Mindannyian tudjuk azt, hogy az európai iparnak meg kell őriznie a versenyképességét a digitális forradalom korszakában is. A digitális készségek fejlesztésére van szükség az emberek minél nagyobb számánál, ezáltal a digitális gazdaság ajtaja is kinyílik a számunkra. Nem számíthatunk fejlődésre ezen a téren, hogyha nem oldjuk meg a digitális készségek hiányának problémáját, amelyről ma már sok szó esett. A digitális készségek elsajátítása lehetővé teszi azt, hogy munkahelyeket teremtsünk az Európai Unió összes polgára számára. A digitális készségek hiánya már most megfékezi a növekedést és az innovációt Európában. Meg kell szüntetnünk az akadályokat, lehetővé kell tennünk, hogy az európaiaknak olyan munkahelyek jussanak, amelyeket megérdemelnek, amelyek megfelelő minőségűek. Lehetővé kell tenni, hogy minél többet szert tegyenek digitális készségekre. Európában itt hiány mutatkozik, éppen ezért nagyon sok ágazatban vannak olyan munkahelyek, amelyeket nem sikerült betölteni. A 15-től 24 éves korcsoportba tartozó fiatalok között a munkanélküliség Európában átlagosan több mint 12 százalék. Emellett az európai polgárok 45 százaléka csak nagyon alapvető digitális készségekkel rendelkezik. Minél előbb biztosítanunk kell a körülbelül 1 millió munkanélküli fiatal készségét azért, hogy be tudják tölteni a digitális ágazatban betöltetlen munkahelyeket. Erre különböző lehetőségek nyílnak, különböző gyakornoki helyek létrehozásával, képzések létrehozásával, és így tovább. Mielőbb lehetővé kell tenni azt is, hogy a munkavállalók szert tegyenek az új követelményeknek való megfeleléshez szükséges készségekre. Fel kell hívni a figyelmet a digitális készségek fontosságára, a munkahelyteremtés, a foglalkoztatás, a versenyképesség szempontjából, és fontosnak tartom hangsúlyozni azt is, hogy az IKT munkahelyek kedvező körülményeket biztosítanak mind a férfiak, mind a nők számára, és már elhangzott, hogy a bérek területén és később a nyugdíjak területén is milyen nagy gondot tapasztalhatók a nők körében. Az IKT állások esetében ez itt előrelépés történhet, és nagyon fontosnak tartom külön hangsúlyozni, biztosítani kell a munka és a magánélet összeegyeztethetőségét is. Nagyon fontos az új készségek elsajátítása, ezt mutatják a korunkban zajló változások és ezáltal elősegíthetjük a foglalkoztatást és a versenyképességet is a gazdaságban, a társadalomban egyaránt. Köszönöm szépen. Hvala lépo. Köszönöm szépen. A következő hozzászólom Kutraku Kuma kolléga Ciprusról. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A ciprusi munkavállalók helyzete is aggodalomra ad okot, és az európai neoliberális politikának eh, a következményei tükrözi a munkaerőpiac deregulációnak lett alávetve, és a legtöbb munkavállaló nem tartozik semmilyen kollektív szerződés hatája alá. A fiatal ciprusi munkavállalók kivándorolnak, inkább külföldön próbálnak jobb megélhetést találni maguknak, és a jóléti állam is dereguláció áldozata lett, amely a segítségre, védelemre szoruló társadalmi csoportoknak már nem nyújt védelmet a szociális jogokról szóló táblázatban szerepel, hogy a foglalkoztatás területén nagyon sok problémával küzd Ciprus, nagyon sokan a szegénységi küszöb alatt élnek, és ezek közé főleg olyan emberek tartoznak, akik semmiféle képzésben nem részesültek. 2008-nál alacsonyabb most már a háztartásoknak az átlagos jövedelmi szintje is, e, és ezáltal a szegények helyzete rendkívül e, aggasztóvá vált. Nálunk Cipruson van a legalacsonyabb minimálbér, ez is utal arra, hogy nagyon fontos követelés a Ciprus részéről, a ciprusiak részéről, hogy a bérek és fizetések valamilyen szinten kapcsolódjanak az ipari, vagy hát a gazdasági termelékenység szintjéhez. Csak így lehet az Európai Unióban a versenyképességet növelni, és a jólétet biztosítani a munkavállalók számára. Fontos egy olyan szabályozási környezet megteremtése, amely az új foglalkoztatási formákat támogatja, és a munkáltatók kénytelenek a kollektív szerződésben foglalt vállalásai teljesítésére adott esetben olyan munkavállalók esetében is, akikre egyébként nem terjed ki a kollektív szerződésnek a hatája. Nagyon fontos e tekintetben az ellenőrzés is, ez fogja azt biztosítani, hogy a munkavállalók jogait tiszteletben tartó munkahelyek szaporodjanak el, és ezen a helyen elmondanám, hogy aggódok amiatt, amit a biztostól hallottam, de a panel többi résztvevőjétől is, hiszen elmondták, hogy nincsen most már olyan munkahely, ahonnan nyugdíjba vonulhatna a munkavállaló. Sokszor tízszer is változtatnia kell a munkahelyén az élete során. Nekünk volt az alacsony nyugdíjakkal kapcsolatos népszavazásunk, és ott is az a tapasztalat mutatkozott, hogy az emberek számára az élethosszig tartó tanulás elve az inkább a bizonytalansággal kapcsolódik össze. A görög történelemben mindig is elv volt az élethosszig tartó tanulás. Ez azt jelentette, hogy egész életemben tanulok, hogy jobbá, kiválóbbá váljak. Azonban a mi esetünkben Cipruson nem ez a helyzet, nem azért tanulok, hogy jobbá váljak, hanem azért, hogy egyáltalán meg tudjak élni. Köszönöm. Thank you very much. The next... Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk. Tusek úr, Horvátországból. Hvala lépa, postovana. Köszönöm szépen. Alelnök asszony, kedves kollégák, amikor erről a nagyon fontos témáról beszélünk, és azokról a kihívásokról, amelyekkel a fiatalok a munkaerőpiacon szembesülnek, nem szabad elfeledkezni arról, hogy Európa nagyon komoly demográfiai válsággal küzd. Minden új nemzedék körülbelül 25%-kal csökken az előzőhöz képest. Nagyon fontos összeegyeztetni a munka és a család, munkavilágát és a családot egymással. Nagyon sok országban Vasárnap is dolgozniuk kell a munkavállalóknak, de ilyenkor például nincs óvoda, ahová a gyerekeket elküldhetnék, úgyhogy ez egy megoldatlan probléma. Egy másik probléma a bölcsödék és óvodák hiánya. A munkaadó rugalmasságára kell ilyenkor támaszkodni, ez pedig tovább növeli az egyenlőtlenségeket a munkaerőpiacon, mert a nők bizonyos munkahelyeket nem tölthetnek be, mert nem biztosított a megfelelő gyermekgondozás intézményes szinten. Emellett sok esetben nagy a munka nélküliség is, és nem biztosított a kisgyermekkel rendelkezők munkaerőpiaci elhelyezkedése. Nagyon fontos felhívni a gazdasági szereplők és munkaadók figyelmét a natalitás a születési arány növelésének fontosságára, és ehhez nekik is hozzá kell járulniuk. Megfelelő intézkedéseket kell tenni például a vállalkozásokban, a rugalmas munkaidő lenne egy megfelelő lépés, a megfelelő szülői szabadság biztosítása és hasonlók. Ehhez persze megfelelő pénzügyi támogatásra is szükség lenne az európai alapokból, ezzel lehetne támogatni, illetve ösztönözni a vállalkozásokat, hogy tegyenek ilyen lépéseket, megkönnyítve ezzel a fiatal családok életét. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szikut kolléga következik Észtországból. Thank you. Uh... Köszönöm szépen. Egyértelmű, hogy fontos az, hogy tudjunk anticipálni a szaktudáshoz kapcsolódóan, tehát előre kell tudni tervezni, megfelelően célra, testre szabott képzésre van szükség. Ezek mind-mind hozzátesznek, hozzá segíthetnek ahhoz, hogy megtörténjen az a társadalmi változás, amire nagy szükség lenne. Erre van szükség ahhoz, hogy a digitális átalakulás megtörténje. Schmidt biztos úr is említette, hogy mentalitásbeli változásra is nagy szükség lenne. A továbbképzés, átképzés, ezt nem úgy kell látnunk, mint hogy egy kényszer nehezedre ránk, hanem ez egy lehetőség. A képzettebb emberek általában tovább képzik magukat, mint azok, akik nem ilyen képzettek, nem rendelkeznek diplomával. Pontosan ismernünk kell, hogy milyen motivációik vannak, eh, mi az, ami megakadályozza a diplomával nem rendelkezőket abban, hogy tovább kép, eh, képezzék magukat. Észtországban például létezik egy olyan tanulmány, vagy egy elemzés, amely kimutatta azt, hogy azok, akik kimaradnak az iskolából, avagy másmilyen típusú képzésben részesülnek, képzik magukat, akár a YouTube-ról, akár a szüleiktől tanulnak, vagy képzik magukat, de önmagukra nem diákként tekintenek, nem tanulóként tekintenek. Minden olyan kampány, ami arról szól, hogy vegyünk részt élethosszig tartó tulajdonságban, vagy gyere ide tanulni hozzánk, ezt meg se látják, ezt észre se veszik az ilyen kampányokat, ők nem azonosítják magukat tanulóként nem úgy látják, hogy őket célozná meg ez a, ez a kampány sorozat. Nekik rossz tapasztalatuk van az iskolával, a tanulással kapcsolatban, úgyhogy azt hiszem, hogy más megközelítésre van szükséged. Másként lehet megcélozni azokat az embereket, akiknek egyébként nagy szüksége lenne a továbbképzésre, az átképzésre. Jó lenne, hogy, az ember, hogy elérnénk ezeket az embereket, és el tudnák nekik magyarázni azt, hogy bár voltak negatív tapasztalaik az iskolában, de mégis tudnak új szaktudásra um, szert tenni. Tehát az emberek mentalitásán, mentalisát kell, kell valamilyen módon megváltoztatni, és szerintem így elérhetjük azt, hogy a munkaerő digitálisabban képzett legyen. Köszönöm. Köszönöm szépen. Következő hozzászólunk Pérez úr Spanyolországból. Gracias, señora presidenta. Hablo en castellano. Köszönöm szépen, spanyol fogok beszélni. Todos hijos de 8 y 12 años. Estoy absolutamente convencido. 8 és 12 éves gyerekeim vannak, és én szerintem olyan munkát fognak végezni majd, hogyha egyszer a munkaerőpiacra lépnek, ami ma még nem is létezik. Ez azt jelenti, hogy még nem is tudják megtervezni azt, hogy mi lesz a munkájuk, mert ma ez a munka még nem létezik. Többször is hallottuk ma azt a kérdést, hogy hogyan tudjuk a dinamikus munkaerőpiachoz hozzáigazítani az oktatást. Szerintem ez itt a kulcskérdés. Szerintem mindenképpen ösztönző erőre van szükség, hogy az emberek folytonosan tanuljanak, mert hallottunk a német példáról. Szerintem a kettős, duális szakmai képzésen alapul mindez, tehát a fiataloknak nem csak elméleti képzésben kell részt venni, hanem gyakorlati képzésben is, így megért, megismerhetik a munkavilágát. És ezt már egyébként elkezdtük, ezt a projektet Extremadurában 2012-ben, és spanyol vagyok. Spanyolországban a legmagasabb a munkanélküliségi ráta az egész Európai Unióban, főleg a fiatalok körében. De a statisztika azt is kimutatta, hogy most a legképzettebbek a fiatalok. Az a gond, hogy eltér az, amit a munka, munka ö, vállalók tudnak nyújtani, illetve mire szükség van a munkaerő világában. Robotika, blockchain, 5G, 4.0 ipar, erre mind-mind szükség van. Ezeket a, ezt, az ilyen típusú képzést kéne megjeleníteni a fiatalok képzésében. Ez Spanyolországban a kihívás, de Európában is ez a kihívás. Tehát ezekre az eszközökre kéne kiképezni, felkészíteni a fiatalokat, és úgy kell mindezt megtenni, hogy a fiatalok számára vonzó legyen az ilyen típusú képzés, illetve fontosnak tartom még a nyelvtanítást is. Ahogy említettem, a gyermekeink olyan munkákat fognak majd végezni, amik jelenleg még nem is léteznek. A fiatalokat képezni kell, és ne feledjük, hogy a duális képzésnek az is hatalmas előny, hogy tapasztalattal is felruházza a fiatalokat. Úgy vélem, hogy a Horizont 2020 lehet az ugródeszka, ez mutathatja meg azt, hogy hogyan le nézhet ki a jövőben a képzés. Nagyon sok új munkavállalóra lesz szükség, már most el kell azt a, ezt a munkát kezdeni, hiszen ha nem, akkor hatalmas lesz a digitális szakadék. A fiatalokat és másokat is képezni kell, így lesznek a vállalataink versenyképesebbek, így fognak a fiataljaink többet keresni, mint a mostani munkavállalók. Köszönöm szépen. Muchas gracias y vamos a continuar con otro... Köszönöm szépen. Egy másik spanyol képviselő következik, Sánchez kolléga. Merci, Madame le Président de la séance. Je vais pas... Köszönöm szépen. Spanyolul fog beszélni. Jó napot kívánok mindenkinek. Az a frakció, amelyet képviselek, nem más, mint a Vox. Itt az Európai Parlamentben, az ECF frakcióban ül. Mi úgy gondoljuk, hogy az oktatás nem csak a gazdasághoz kapcsolódik, hanem a személyes méltósághoz is. Így azt gondolom, hogy a hatóságok feladata az, hogy a magán és állami intézményekben, oktatási intézményekben mindenki a lehető legjobb oktatáshoz jusson hozzá, és így saját személyiségét is tudja fejleszteni. Ilyeténképpen úgy gondoljuk, hogy az összes középiskolában tanuló számára egy általános jellegű oktatást kell nyújtanunk, mint például Franciaországban, ahol ez megtörténik. Ez azt jelenti, hogy egy közös alapot kell kialakítani, ebben helyet kap négy különböző tantárgy, és minden egyes a, diáknak ezen, ebben részt kell venni. Az egyes számú tantárgy az anyanyelv, és természetesen ehhez a kultúra is megismerése is hozzájárul, a tagállam nyelvéről beszélek. A következő egy tudományos tantárgy, alapvetően matematika lenne ennek a tartalma, az, az absztrahálás technikáját tanulhatják meg itt a fiatalok. A harmadik tantárgy, másik nyelv, egy idegen nyelv, amely nem az anyanyelv, vagy nem az adott tagállam nyelve, így egy másik állam kultúráját is megismerheti a diák, illetve egy számítás technikai tantár lenne a negyedik. Ez az általános kurrikulum, azt gondolom, hogy elengedhetetlen, és ezzel felvehetjük a harcot a intellektuális elszegényedéssel szembe, illetve a számítástechnikán keresztül azt gondolom, hogy segíthetünk a fiataloknak, hiszen a fiatalok ezzel kapcsolatban még mindig problémákkal szembesülnek. Több mint 30 éves tapasztalatom van egyébként az oktatásban, egyetemi oktató vagyok. Én azt gondolom, hogy ez nem csak az általános műveltséghez szükséges, hanem minden egyes középiskolában tanulónak erre a tananyagra van szükség. Ez kompatibilis azzal, hogy a jelenlegi gazdasági körülményeknek megfelelő oktatást kell nyújtani. Az új európai agendához is kapcsolódik ez. Olyan kapacitásokat kell kialakítani, amely megfelel a, magánszex, a magánszektor kívánalmainak, hiszen alapvetően a magánszektorban vannak munkahelyek az Európai Unió belül és kívül is. Fontosnak tartom, hogy úgy olyan készségeket fejleszünk ki, vagy úgy fejleszünk ki a készségeket, hogy közben a szakmai képzés is megtörténjen. Ez nem mindenhol van így. A magán szektor kívánalmai, illetve a egyetemeken alkalmazottak között vajon van-e bármilyen összefüggés? Sokszor az a feltétele a munkahelyhez jutásoknak, hogy valakinek legyen egyetemi diplomája. Nos, nem ennek kéne lennie az alapfeltételnek. Fontosnak tartom, hogy mindenki méltányos fizetést kapjon, amiből meg tud élni, és fontosnak tartom azt is, hogy a társadalmi elismerést is kapjon az adott személy, függetlenül attól, hogy van egyetemi diplomája vagy nem. Köszönöm szépen. Muchas gracias. Köszönöm szépen. Ezzel a hozzászólók listájának a végére értünk. Most ismételten az előadóink következnek. Nagyon-nagyon sok érdekes észrevételt, kérdést hallottuk a parlamenti képviselőktől, Európa különböző részeiből. De úgy láttam, hogy van egy közös nevező, ez pedig a digitális forradalom hatása a munkaerőpiacra. A bizottság ugye éppen a mai napon jelentett meg, jelentetett meg egy dokumentumot ebben a témában, úgyhogy először Schmidt biztos úrnak adnám meg a szót, hogy erre válaszoljon, és arra is kérem, hogy az egyéb kérdésekre is valamilyen módon reagáljon. Parancsoljon, biztos úr. Merci, madame euh, la présidente. Vous avez raison. Köszönöm szépen elnök asszony. Valójában, valóban így van, ahogy mondta elnök asszony, a legnagyobb feladat nem más, mint a digitális kihívásnak megfelelni. A digitális forradalom valószínűleg megváltoztatja majd a, az állások, a munkák legnagyobb részét. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek tennie kell valamit azért, hogy javítsa a digitális ismeretei. Tehát digitális ismeretek javítása, az élethosszig tartó oktatásba való beruházás pozitív. Ez nem egy kényszer, hanem ez egy lehetőség. És ezt mindenkinek el kell mondanunk, aki aggódik emiatt. Egyébként teljes joggal aggódnak az emberek a digitális forradalom hatása miatt. Tehát el kell azt mondanunk, hogy senkit nem fogunk magára hagyni. Ez azt jelenti, hogy állami szinten is, tagállami szinten is, Európai Uniós szinten is, de a magánszektorban is mindenkinek tenni kell azért, hogy az élethosszig tartó tanulás megvalósulhasson erre kényszerít minket a digitális forradalom, tehát dimenzióváltásra, illetve szempontváltásra is szükség van. Még egy másik dologra jutottam a mai vita során. Van itt valóban egy gondunk. A legkevésbé képzettekkel foglalkozunk a legkevesebbet. Pedig általában az ő munkahelyeiket hát fenyegeti leginkább az a veszély, hogy megszűnnek. A feladat tehát az, hogy megtaláljuk a jó módszert. Hogyan lehet ezeket a munkavállalókat valahogyan a képzés felé terelni. Lehet, hogy nem túl jó emlékeket őriznek az iskoláról, az oktatásról, úgyhogy új módszerekre van szükség. Ilyen új módszerekkel kell képezni, oktatni, új perspektívát adni, új lehetőségeket adni. Ha akarjuk, ezt is nevezhetjük forradalomnak, hiszen a képzés keretei változnak meg. A harmadik csapás irány az lenne, hogy az idősebb munkavállalók és az idős, most már elég koránra kell érteni, tehát az idősebb munkavállalókba szoktunk befektetni a legkevesebbet. Ez is egy digitális szakadékot teremt a vállalatoknál. hiszen sokszor pontosan ezek a munkavállalók szenvedik meg leginkább a munkahelyvállást. Nem szabad, hogy az életkor diszkriminatív legyen. Amikor azt mondjuk, hogy élethosszig tartó tanulás, az tényleg élethosszig kell, hogy tartson. Tehát a szakmai karrier lezárulása után is kell, hogy tartson, ugyanis az aktív öregedés pontosan erről szól, miután az ember letette a lantot a munkahelyén, utána is tudnia kell képeznie magát. Ma sok mindenről beszéltünk, beszéltünk a nőkről is. Az új technológiák területén például kevesebb nő aktív, viszont ha megnézzük a lányok eredményeit és a fiúk eredményt az iskolában, akkor a lányok általában jobb tanulók, ezt láthatjuk, még a tudományos tantárgyakban is. Van itt tehát egy korlát, van itt egy plafon a munkaerő piacon, ezt kéne megszüntetni. A nemek közötti egyenlőség elérése a digitális átállás közben is történik. Nézzünk egy nagy, ha van egy nagy vállalatunk, és arra gondolunk, hogy mi lesz majd velünk a elkövetkezendő 5-7-10 évben, akkor arra kell gondolnunk, hogy elképzelhető, hogy több mint a munkavállalók felét újra kell képezni, vagy át kell képezni. 100, 120, 130 millió emberről beszélünk. Ez egy hatalmas feladat, pénzügyi szempontból is ez hatalmas költségeket fog jelenteni. Ezt állami támogatás nélkül nem tudjuk megoldani, beruházás nélkül ezt nem tudjuk megoldani. Azt mondom, beruházás, befektetés, be kell fektetni a tudásba, a szaktudásba. Ez pont ugyanolyan befektetés vagy beruházás, mint hogy a robotokba, a gépekbe vagy számítógépekbe fektetnénk be. Ez azt jelenti, hogy a szempontrendszert, a nézőpontot kell megváltoztatni a vállalatoknál is. Ez, ennek meg kell jelennie a vállalati számításokban is, illetve az adóztatásban is. Néhány héten belül elindítjuk a szaktudásról szóló új agendát. Ez csak egy első lépés Ezt az agendát meg kell valósítani tagállami környezetre vonatkoztatva, tehát nem minden tagállam egyformán felkészült, nem minden ugyanaz, nem mindenhol ugyanolyan a kontextus, illetve egészen más szükségletek lehetnek. A mesterséges intelligencia szerintem át fogja majd alakítani a vállalatokat, a termelés mikéntjét, az egészségügyi ágazatot például, az orvosi az, or, az orvoslásban például egész biztos megváltoznak majd a különböző hivatások. Ez már most is történik, de nagyon fontos az, hogy az emberek bizalmát növeljük. Nem ijeszgetni kell az embereket, nagyon sok munkahely és munka megváltozik majd, de javulhatnak ezek a munkahelyek kevésbé lesznek repetitívek ezek a munkák. A repetitív munkákat majd elvégzik a gépek. Az emberek sokkal jobbak kreativitás, empátia gyakorlásában, vagy a közös munka gyakorlásában, véghez vitelében. Ez egy nagyon nagy vállalkozás Európa számára, és az, azt gondolom, hogy valójában a jövőnk a tét, ahogy azt már korábban is mondtam, a mai napon egy nagyon fontos stratégiát fogadtunk el, digitális stratégiát, és ennek a stratégiának a sikere fogja Európát a térképre tenni a nemzetközi versenyben. Az Egyesült Államokhoz vagy Kínához képest. a férfiakba, a nőkbe, a gyermekekbe kell például befektetnünk. Tegnap például volt egy vita a gyermekgaranciáról. Én nagyon optimista vagyok, én meg, nekem meggyőződésem, hogy ezt a harcot megnyerhetjük. Európa nagy gazdasági hatalom ma, de szerintem el tudjuk így érni azt, hogy, jövőben, hogy a jövőben is az maradjon. Köszönöm szépen. Thank you very much, Mr. Commissioner. Thank you for your... Köszönjük szépen, biztos úr. Nagyon köszönjük ezt a pozitív üzenetet, köszönjük ezeket a biztató szavakat. Kilönen asszonyhoz fordulok, aki a bevezetőjében már elmondta, hogy tanulnunk kell egymástól. Úgy gondolom, sok hozzászólást hallhattunk Európa legkülönbözőbb részeiről, most megadom önnek a szót, hogy elmondja, hogy esetleg ön milyen tanulságot vont le az eszmecseréből, ön mit tanult a mai vitából. Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Azt hiszem, tanultam ma valamit, és ez egy politikus esetében pozitív dolog. Amikor a digitális korra gondolok, mindig felmerül bennem, hogy ki is az, aki a változásokat eszközli. Honnan erednek a változások? Talán nem annyira Európából indulnak ki, leginkább úgy tűnik sokszor, hogy minthogyha az űrből érke, érkezne ez a rengeteg újdonság egy titokzatos helyről. De hát valójában mi vagyunk azok, akik elindítják a változásokat, mi vagyunk a döntéshozók. Mi vagyunk azok, akik eldöntjük, hogy a nehéz feladatok váljanak egyszerűbbé, vagy mi döntjük el azt adott esetben, hogy az embereket robotokkal helyettesítjük. De hát nagyon fontos az is, hogy hogyan gondolkodunk arról, hogy a digitális kor lassan megérkezik a hétköznapjainkba, hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Jó ez a fejlemény, vagy rossz? Azt hiszem, könnyebb a digitális kérdésekben ellenőrzést gyakorolni, irányítani a dolgokat, mint például az éghajlatváltozással kapcsolatosan. Meg tudjuk változtatni a magatartásunkat, meg tudjuk változtatni azt, ahogyan fellépünk, ahogyan cselekszünk, de amikor a bolygónkról, a természetről van szó, akkor ez már sokkal bonyolultabb feladat, sokkal bonyolultabb, mint például a digitalizáció irányítása, vagy új készségeket adni az emberek kezében. Remélem és kívánom, hogy a fogyasztásunkban is változtassunk. Nincs szükségünk ilyen rengeteg árura, tárgyra. Az emberek egyre inkább tapasztalatokra vágynak, másfajta életet szeretnének élni. Úgy gondolom ez is kihívás, de lehetőséget is jelent, például a szolgáltatási ágazat számára. Amikor valaki azt gondolja, hogy számára már nincs munkahely, neki már nincs helye a munkaerőpiacon, akkor lehet, hogy a szolgáltatási ágazat az elkövetkezendő években bebizonyíthatja, hogy nincs igazuk. Már nem gondoljuk azt, hogy a tárgyak, az áru tesz minket jobbá, egyre több mindenre van szükségünk, nem hiszünk már ebben, és lehet, hogy az elkövetkezendő években még inkább ebbe az irányba haladunk majd, megértjük, hogy nem kell növelni a fogyasztásunkat, ehelyett másra van szükség az életünkben. Nagyon fontos dolgok hangzottak el ma itt arról, hogy mennyiben vagyunk képesek tanulni, milyen lehetőségeink vagy, vannak erre. Készségeket akarunk az embereknek adni, de nem mindegy, hogy hogyan férnek hozzá ezekhez a lehetőségekhez. Az emberekre kell összpontosítanunk, meg kell kérdeznünk az embereket arról, hogy ők mit tudnak tenni, nekik mire van szükségük. A társadalmak előregedése Európában nagyon nagy problémát jelent. Egyre több az idős ember a társadalomban, nem születik elég gyermek, ahogyan az egyik kolléga is nagyon jól megfogalmazta. mint hogyha megfeledkeztünk volna a családokról, a gyermekekről. Rugalmasságot kell teremteni a munkavilágában ahhoz, hogy az emberek élete ne csak a munkáról szóljon. És végezetül azzal zárnám a felszólalásomat, hogy reményre van szükség, Reményt kell keltenünk a reménytelenekben, készségeket kell adnunk a készség nélküliek kezébe, és a bizalmatlanság helyett a bizalmat kell építenünk, és ez egy hatalmas feladat mindannyiunk számára, és köszönöm ezt a kiváló eszmecserét. Nagyon szépen köszönöm. Hát akkor most északon jártunk, most a dél következik. Nagyon sok dél-európai hozzászólást hallhattunk, rengeteg horvát hozzászólást is. Úgyhogy úgy tűnik, hogy Horvátországban nagyon foglalkoztatja a döntéshozókat ez a kérdéskör, és prioritást élvez az elnökség körében is. Most Davics úrnak adok szót, kérdezem, hogy osztja-e a finn kolléganő nézeteit. Köszönöm szépen, tisztelt Haranzova asszony! Természetesen osztom azt, amit hallhattunk az imént, ahogyan az előadásomban is elmondtam. Nagyon érdekes volt hallgatni ezt az eszmecserét ma, és látható, hogy az európai munkaerőpiac kapcsán a kollégák milyen álláspontot képviselnek, és ahogy mondta, nálunk Európa déli részén egészen máshogy alakul a munkaerőpiaci dinamika, mint egy olyan országban, ahol magasabbak a normák és mások a lehetőségek. Starovics úr Szlovéniából elmondta, hogy a munkaerőpiac nem oldhatja meg a problémáinkat, és hogy valójában a diplomát szerzők 65%-a egy olyan szakmára készül fel, amely gyakorlatilag már nem is létezik, vagy a közeljövőben megszűnik. A ciprusi kolléganő arról beszélt, hogy a minimál bér alakulása egy nagyon fontos szempont, de hiába emeljük a minimálbért, hogyha a nyugdíjba vonultaknak vissza kell térniük a munkaerőpiacra. Itt konkrét szakmákra gondolok, konkrét munkahelyekre, és azt gondolom, hogy bizonyos szegmensekben, bizonyos ágazatokban azért az idősebbek is jelentős szerepet játszhatnak mentorokként, visszatérve a munkaerőpiacra. Hangsúlyoztam ugye, hogy az élethosszig tartó tanulásra szükség van, de nem arra fajta oktatásra van szükség, amely túlképzést, túlképzettséget eredményez. Schmidt úr is említette, hogy az upskilling, reskilling, a továbbképzés, átképzés mennyire fontos szempontok. A munkaerőpiac dinamikus, nem statikus rendszerről van szó, és ez azt jelenti, hogy szükség van a továbbképzésre, átképzésre, és azt hiszem Müller kolléganő is erről beszélt. Vannak olyan dolgok, amelyeket adott tagállamokban lehet alkalmazni, más tagállamokban nem annyira működnek, és éppen ezért jó, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament révén tudunk eszmét cserélni ezekről a kérdésekről. Külön megemlíteném még egyszer az ifjúsági garanciát és, és annak fontosságát, hogy az idősebbek, fiatalabbak is hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, megfelelő munkahelyet kapjanak, megfelelő bérezést kapjanak a munkájukért. Nagyon örülök annak, hogy lehetőség nyílt erre a mai eszmecserére. Azt hiszem, hogy Schmidt úrnak igaza van, Fontos szerepe van az Európai Uniónak, az Európai Parlamentnek, de fontos szerepe van az Euró- a nemzeti, a tagállami parlamenteknek is, hiszen a végrehajtás, a megvalósítás elsősorban a tagállami parlamentek feladata, így tudunk az Európai Unió egész területén eredményeket elérni. Tény, hogy a társadalmak előregednek. Azt hiszem, hogy többek között a demokráciával és demográfiával foglalkozó biztos segítségével is meg tudjuk találni az eszközöket, amelyekkel biztosíthatjuk, hogy a születési arány, a halálozási arányt meghaladja. remélem, hogy ebben sikeresek lehetünk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Nagyon szépen köszönöm ezeket a szavakat, most pedig végül, de nem utolsó sorban Müller asszonynak adok szót, aki Németországból érkezett hozzánk. Nem tudom, hogy hogyan tudja megteremteni a megfelelő egyensúlyt az elhangzottak kapcsán. Parancsoljon! Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt az igazán érdekveszítő vitát is ilyen késői órán. Az első benyomásom az, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy a továbbképzés sokkal fontosabb, mint bármikor korábban. Ezen múlik az a döntés, hogy képesek vagyunk a jövőre felkészülni és a velünk szemben lévő kihívásokkal megbirkózni. Ez a döntés azon múlik, hogy tényleg Európában mindenhol és valamennyi társadalmi rétegben az élethosszig tartó tanulás gyakorlattá válik is. Nem tudom, hogy a piacnak vagy az államnak a feladata ezt biztosítani, a normális, eh, az első végzettséget biztosító képzésnél megadtuk erre a választ. Azt mondtuk, hogy az oktatáshoz jog fűződik, minden gyereknek joga van a tanuláshoz, az oktatáshoz, és az államnak eh, ezt kötelessége biztosítani. Iskola kötelezettség van. A szakmai képzésnél már nem ez a helyzet. A szakmai képzéshez nem kapcsolódik jog. A kérdés, tehát amit fel kell tennünk, az az, hogy hogy az oktatásnak véget kell szükségszerűen érnie a felnőtt korban, vagy jog van a továbbképzéshez is a felnőtt korban is még? Hogyha igen, akkor ehhez a megfelelő infrastruktúrát biztosítani kell. És ez azt jelenti, hogy a munkavállalók világát, a munkavállalók jogait is ennek megfelelően módosítani kell. Ennyiben igazat adok a ciprusi kollégának, nagyon sokak számára ez egy rendkívül rossz tapasztalat, hogy újra és újra változtatniuk kell a munkahelyükön, de ezt nem csak veszélyként vagy megterhelésként kell látni, hanem esélyként is. De persze nehéz esélynek látni, hogyha az emberek képtelenek a változáshoz, mert nincsenek meg a keretfeltételek. Tehát ez nem csak hogy egy piaci magángazdasági feladat és kötelezettség, hanem az állam és Európa feladata is kell, hogy legyen ami pedig az ét kolléga mondott, időközben már nincs köztünk, az világossá tette azt, hogy azokat kell megszólítanunk, azokat kell magunkkal vinnünk az úton, akiket eddig még nem tudtunk. Hiszen nem csak az ő munkájukról van szó, de elsősorban az ő munkájuk az, ami veszélyben van. És amit a spanyol kolléga az iskolai képzésről mondott, ahhoz egy eh, megjegyzést hozzáfűznék. Itt nem csak a műszaki természettudományos képzésről van szó, hanem a nyelvekről is, a komputeres képességekről is. És hát szóval nagyon fontos a kreativitásnak a kialakítása, a kritikus megközelítésmód, látásmód eh, képességének kialakítása. Ezek is nagyon fontos alapfeltételek az új digitális világban. Madame Makár világosá tette az a kérdés, hogy mi felülünk-e eh, a félretájékoztatásnak. Ez, kérd, ez nyilvánvalóan egy fontos eh, ez egy fontos kérdés az élethosszig tartó tanulás szempontjából, és az segít hozzá minket e probléma megoldásához. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nem csak a magángazdaságnak, hanem a társadalomnak is fontos az, hogy a jövőben is egy jó és közös Európában tudunk tovább élni, és nem esik szét ez az Európa. Köszönöm. Köszönöm szépen. Egy, az utolsó pillanatban egy újabb hozzászólás igény érkezett. A régiók bizottságától Karácsóné kolléga kért szót, a, szociális, a szociálpolitikai jelentéstevőről van szó. Karácsóné úr, parancsoljon! Thank you for the floor, dear. Köszönöm szépen a lehetőséget. Tisztelt biztos úr, tisztelt előadók, tisztelt képviselők. A Régiók Bizottságából érkeztem. A helyi és regionális képviselők fóruma ez. A Skills Agenda frissítésével, modernizálásával is foglalkozunk a régiók bizottságában. Úgy szeretnénk ezt megoldani, hogy ez része legyen az, az ö, igazságos átállásnak. Én úgy gondoljuk, hogy Európa folytonos fejlődése szempontjából elengedhetetlen, hogy ez megtörténjen. Nagyon fontos, hogy a, figyelembe vegyük a helyi forrásokat, a helyi körülményeket, a emberi tőkébe való beruházás mindenképpen társadalmi beruházás. Nagyon fontosak. Nagyon fontos az is, hogy a hátányos helyzetű csoportokat is elérjük, őket is tudjuk fejleszteni, képezni. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy partneri kapcsolatot építsünk ki a különböző szintek között, a helyi, a regionális és állami szintek között jobban figyelembe kell venni a különböző képzési formákat is akkor is, hogyha ez informálisan történik. Egy példával élvén, helyi szintű példával, Tiszadob, magyar városnak volt egy kezdeményezése a roma közösségből har, több mint 300 embernek adtuk meg a lehetőséget, hogy közmunkát vállaljon, ebben volt például kert, fenntartás is. Nos, egészen megváltoztatta a program azt, hogy hogyan állnak hozzá a munkához ezek az emberek. Nagyobb lett ezeknek a résztvevőknek az önbecsülése, illetve ennek folyamányaként vállalkozni is kezdtek ezek az emberek. Néhányan további képzésekre is feliratkoztak. Egyértelműen javult a résztvevő családok pénzügyi helyzete. Ez azt jelenti, hogy egy kis, ugyan kis uh, horderérű projekttel, de hatalmas pozitív változtatást vagy változást érjünk el. Én azt gondolom tehát, hogy a helyi és a regionális projekteket komolyan kell venni, sokszor ez innovatívabb lehet. Ne feledjük, hogy korábban gondot jelentett az, hogy intézményi támogatást nem igazán kaptak a helyi projektek. Az agyelszívás problémájáról beszélnék még. Múlt héten erről elfogadtunk egy anyagot. A hosszú távú fenntarthatóság szempontjából ez nagyon komoly gondot jelent. A régiók bizottságának van egy javaslata, EU-s szintű javaslata arra, hogy hogyan lehet EU-s szinten az agyelszívással kapcsolatos problémákat koordinálni. Természetesen ez az EU-s szint csak egy platform lenne, hogy összekössük a helyi, a regionális és tagállami fórumokat. Ez egy nagyon komoly kockázat. Az átképzés és a túlképzés a kihívásokra azt gondolom, hogy nagyon nagy mértékben választott. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much. And... Köszönöm szépen. Most már tényleg a végére értünk a vitának. Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek a részvételért. Mielőtt lezárnánk a vitát, szeretnék köszönetet mondani mindannyiunk nevében, társelnöknek, Marasz úrnak. Ő fogja lezárni a mai ülést. Thank you, thank you very much. I would uh, also... Köszönöm szépen. Én is köszönöm önnek, köszönöm az Európai Parlamentnek és hogy helyt biztosítottak ennek az Európai Parlamenti Hétnek. Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy részt vehettünk ebben, és a szervezésben is részt vehettünk. Az anyanyelvemen fogom elmondani a záró szavaimat, hogy jobban ki tudjam fejezni magamat. Köszönöm szépen még egyszer, még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy eljött, hogy részt vett. Köszönöm a panelistáinknak, nagyon jó előadásokat hallottunk. Nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság úgy látja, hogy ez a téma az egyik legfőbb prioritásunk kell, hogy legyen az elkövetkezendő időszakban. Lehet, hogy a tagállamok egyes prioritásai különböznek a jelenlegi helyzetet illetően, például az oktatás és a készségek, a munkahelyek, a munkaerőpiac területén, azért végeredményben Mindannyian az Európai Unió része, része vagyunk, együtt építjük a jövőnket, és ennek megfelelően kell gondolkodnunk is. Az emberekbe, a gyermekekbe, a jövőbe való beruházás olyasmi, amit prioritásként kell kezelnünk. Hogyha valamilyen konklúziót levonhatunk ebből a mai eszmecseréből, és üzenetként megfogalmazhatunk az Európai Bizottság felé, akkor az az, hogy minél gyorsabb kell megoldást találnunk a felmerülő problémákkal. Ami például a fiatalok munkanélküliségét, a fiatalok munkanélküliségének problémáját illeti. Néhány évvel ezelőtt az Európai Bizottság tervet készített a problémá megoldására, és azt hiszem ez eredményesnek bizonyult az Európai Unió egész területén. Hasonló módon kell eljárni a jövőben is. Amikor az oktatásról beszélünk, és a készségekről, valamint a munkaerőpiacról, láthatjuk, hogy sajnálatos módon az európai országok többségében a munkaerőpiacra való belépés után a polgárok nagy része nem folytatja az oktatásban, képzésben való részvételt. Sokaknak új készségekre lenne szükségük, új képzésben kellene részt venniük, továbbképzésre, átképzésre lenne szükség. Vannak tagállamok, ahol egy kicsit jobban működik ez, van, ahol egy kicsit rosszabbul. Az Európai Uniós átlag azonban csupán 10%, úgyhogy ez semmiképpen sem elegendő. Fontosnak tartom, hogy az Európai Bizottság prioritásként kezelje az alacsony képzettségű polgárok problémájának kezelését. Az alacsony képzettséggel rendelkező munkavállalók mindössze 25%-a él az élethosszig tartó tanulás valamilyen lehetőségével. Az Európai Bizottságnak foglalkoznia kell ezekkel a kritikus problémákkal, gondolom, hogy ezt meg is fogja tenni. Programokra lenne szükség, eszközökre lenne szükség, amelyekkel ez a probléma mielőbb orvosolható az oktatáshoz való hozzáférés mindenki számára. Ez úgy gondolom nagyon fontos a jövő munkaerőpiaca és a jövő gazdasági növekedése szempontjából, mint egy közösség, amely esélyegyenlőséget akar teremteni amely lehetőséget akar biztosítani, hogy az élethosszig tartó tanulás minden polgár számára elérhető legyen, úgy gondolom, nagyobb teret kell biztosítanunk ezeknek a témáknak. Még egyszer mondom, biztos vagyok abban, hogy ez nem az utolsó ilyen jellegű eszmecsere. Biztos vagyok abban, hogy a következő hasonló összejöveteleken újra meg tudjuk vitatni ezeket a kérdéseket, át tudjuk tekinteni, hogy milyen irányba fejlődnek a dolgok, és remélem, hogy közösen egy jobb, korszerűbb, minőségibb munkaerőpiacot tudunk létrehozni az Európai Unióban, az összes tagállam javára, és ami végeredményben a legfontosabb, a polgárok javára, akik itt Európában élnek. Köszönöm szépen! Well, this is it. <laughs> hát akkor a végéhez értünk. Köszönöm szépen mindenkinek, további szép napot kívánok, és biztonságos hazautat!